11.30-kor a szabadkás. Most áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy szóbeli választ igénylő kérdés a regionális állami támogatásokról. Köszönöm szépen, és most a kérdés szerzője kap szót. a Regi Szakbizottság elnöke Hübner asszony. Köszönöm szépen. A Regi Szakbizottság nevében beszélek. Január 17-én tárgyaltunk erről, és az Európai Parlament azt kérte, hogy eh, az állami támogatások modernizációjánál partner legyen. Szerintem a bizottság jól ismeri ezt a kérdést, főleg Almunia biztos. És most szeretném elmondani, hogy mi aggaszt minket itt az Európai Parlamentben, főleg az érintett szakbizottságokban. A 2014-2020-as regionális politikai keret azt mutatja, hogy a meglévő szabályok néha elvesztik az értelmüket, amikor a regionális iránymutatók megjelennek. Ez pedig rossz a munkahelyteremtés és a gazdasági fellendülés tekintetében. Nem tudjuk, hogy ezek az új szabályok tényleg a legjobbak politikailag, gazdaságilag, szociálisan, hogy az állami támogatás csökkenjen, és az állami támogatás intenzitása csökkenjen. Az új befektetési szabályok változnak a legfejletlenebb régiókkal kezdenek, és a fejlettebbek felé haladnak. Néhány gazdaság nagyon szenved a válságtól, és a regionális politikában meglévő állami támogatás lehet a befektetések egyetlen formája. Pillanatnyilag az adatok 2008-2010 között még nincsenek meg konszolidált formában. A bizottság pedig ezeket az adatokat fogja használni. <clears throat> Itt egy ilyen középtávú kitekintéssel többet érhetnénk el. A kiegészítő kérdésem az, hogy a bizottság miért nem javasol a félidős áttekintésre egy konkrét időpontot? Miért hagyja nyitva ezt? aggaszt minket a bizottság politikája, hogy hogyan osztályozza a régiókat. Tehát itt vannak a és térségek, és vannak az átmeneti térségek, de szerintem ezt az osztályozást máshogy kellene megvalósítani. A regi szakbizottság részt vállal ezen kohéziós politikai eszköz kidolgozásában a bizottság folytassa a párbeszédet velünk, hogy tisztázzuk az összes megfelelő kérdést, és hogy eh, itt az iránymutatókban rejlő veszélyeket kikerüljük. Még szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az együttműködés az összes biztos között, főleg Johannes Hahn és Joaquin Almuniára gondolok. Hiszen úgy véljük, hogy ez az együttműködés lehetővé teszi azt, hogy jobban éljünk a regionális politika eszközeivel a válság utáni helyzetben. Hiszen Európa kiéhezett a növekedésre és a munkahelyteremtésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni Almonia biztos urat körünkben, és kérem, hogy szólaljon fel az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, Hübner asszony, a beszámolóját. Köszönöm a bizottság nevében, hogy az Európai Parlament felvetette ezt a kérdést nem fogok köszönetet mondani azért, hogy este tízre tették ezt a témát, de köszönet a vitáért. Tudom, hogy nem maga felel ezért, és egyébként bármikor hívnak, én szívesen jövök, szívesen vagyok itt, és ha gondolják, a szakbizottság előtt is szívesen megjelenünk, és szívesen folytatunk vitát a regionális támogatási iránymutatásokról. A bizottsági szinten teljes mértékben lefolyt a vita, politikai vitát folytatunk a iránymutatási tervezetről a bizottság szintjén május elején. Voltak megbeszéléseink a régiók bizottságával, az EGSB-vel, természetesen több tucat találkozom volt, két oldalú, több oldalú találkozom a régió képviselőivel, tagállami képviselőkkel, és néhány vitán nemzeti parlamentben is részt fogok venni, úgyhogy ha gondolják, ha úgy kívánják, akkor még az iránymutatások elfogadása előtt nagyon szívesen megvitatom önökkel a részleteket a szakbizottság előtt a következő hetekben. Minden esetre a kezdeményezéseinkkel mindig azt tesszük, hogy az első tervezetet elküldjük a parlamentnek, megkérjük a parlamentet, hogy vegye részt a konzultációban más érdekeltekkel együtt. De természetesen odafigyelünk, én odafigyelek, koncentrálok a parlament véleményére, jobban odafigyelek, mint más véleményekre. Lehetőséget biztosít ez arra, hogy az eredeti iránymutatás tervezetét javítani tudjuk. És úgy gondolom, hogy az utolsó napig lehetőség van, az utolsó percig lehetőség van a jobbításra az előkészítési viták során, ahogy mondtam, a bizottság elé szeretném vinni a végső javaslatot június elején. Tagállamok, régiók azt kérték a bizottságtól, hogy legyen elég idő az iránymutatások végrehajtására az év eleje előtt. Sok aspektus esetében az a feladat most, hogy az iránymutatások hatályba lépése kérdéses, hogy január 1-ével lehetséges lesz-e, ha nem, akkor az 2014 e, első hónapjaiban még a jelenlegi iránymutatások lesznek érvényesek, de ez sok mindentől függ. Az egyik ilyen téma, amit említett is, mint fontos aspektus, hogy konzisztenciát kell biztosítani a regionális támogatási iránymutatások, a regionális szakpolitika és az új strukturális alap, kohéziós alap szabályok között. Persze ez nem jelenti azt, hogy a támogatott régiók térképe, vagy a kritériumok pontosan ugyanazok kell, hogy legyenek, hiszen az iránymutatások célja, hogy egy olyan keretet állítsunk fel, ami bizonyos befektetők, bizonyos régiók számára lehetőségeket ad. Nem ugyanaz a célja pontosan, mint a strukturális alap eszközeinek. Ezt maguk még jobban tudják, mint én. Vannak hasonlóságok, de vannak különbségek is. Természetesen kapcsolatban állok Hán kollégával, a szolgálataink szorosan együttműködnek. A regionális támogatási iránymutatásokra vonatkozó javaslat összeegyeztetése a kohéziós regionális szakpolitikákra vonatkozó javaslatokkal, ez természetesen alapvető, és ezt megtesszük. Konkrétan néhány olyan témát említett, amelyekre szeretnék reagálni most. A lakossági lefedettség. Az eredeti tervezetben ez csökkent, a jelenlegi iránymutatásokban a teljesen lefedett, a te, lefedett lakosság ez a 45 százalék. az eredeti javaslatunkban ez 42 százalék volt. A mostani javaslatban újra 45 százalék, és valószínűleg pontosan azért, mert figyelembe kell venni az egyes országok, a nagyon mély válság által sújtott országok helyzetét, Görögországra és Ciprusra gondolok, a végső lakossági lefedettség lehet, hogy még nagyobb lesz az új iránymutatásban, mint a mostaniban. De nem hiszem, hogy emiatt aggódnunk kellene, Hübner asszony. Aztán a támogatási intenzitás. Igaz, hogy a legszegényebb régió kivételével a támogatott régiók esetében alacsonyabb intenzitást javaslunk. Miért is? Ennek két oka van. Az egyik, ha figyelembe veszük az egész EU-t, csökkentek a regionális különbségek, és ez egy jó eredménye a korábbi szakpolitikáknak, stratégiáknak, a területi kohéziós szakpolitikáknak, regionális támogatási eszközöknek és más elemeknek. Úgyhogy a regionális különbségek általánosságban csökkennek, ezt figyelembe kell, hogy vegyük. Másodikok még fontosabb szerintem. A költségvetési kapacitás a tagállamoknak közelít. Tagállamok, régiók, amelyeknek támogatásra van szüksége, befektetői támogatásra van szüksége, hogyha a támogatási intenzitást nem csökkentjük, ha föntartjuk ugyanazt a támogatási intenzitást, amiről még a válság előtt döntöttünk, amikor a fiskális kapacitás egyenletesen oszlott el a tagállamok között, akkor ahelyett lehet, hogy ahelyett, hogy a regionális különbségek csökkentését ösztönöznénk, olyan eszközt alkalmaznánk, amely növelné a régiók közötti különbséget, hiszen csak a nagyon erős költségvetési helyzetű régiók tudnák teljes mértékben kihasználni a támogatásokat, regionális támogatásokat. Elemeztük, eh, megvitattuk ezeket a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon megfelelő, szolid eh, érv. És még egyet hozzá tudok tenni. Tapasztalatunk alapján a támogatás egy része, amit kompatibilitási keretek között adtunk, valójában nem volt ösztönző hatása ezeknek. Egy olyan támogatásra volt szó, amely nem ösztönzött további befektetést a régiókban. Olyan régiókról van szó, amelyek az EU átlag alatt volt a egyfőre jövedelem tekintetében. Igazából befektetők kaptak pénzt, akik mindenképpen ugyanott befektetést, beruházást végrehajtottak volna ugyanolyan forrásokkal. Ezeket az aspektusokat figyelembe kell vennünk, különösen a nehéz helyzetben. Egy sok tagállamban legalábbis a költségvetési kapacitás problémás nem csak ma érvényes ez, hanem a következő évekre is mindaddig, amíg a iránymutatások érvényben lesznek. És az utolsó megjegyzésem, a köztes felülvizsgálat. Teljes mértékben egyetértek önnel. A köztes ellenőrzés. Nem tudom, hogy a jelenleg iránymutatási szövegben pontosan szó szerint ez hogy szerepel, de természetesen különösen a 2014-2020-as időszakban egy köztes időszaki ellenőrzésre szükség van, meg kell vizsgálni a válság következményeit, milyen a egyfőre jutó jövedelem az tagállamok között, stb. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakció képviselőit hallgatjuk meg, és kivételesen Ozsib Lászek elnök helyettesnek más elfoglaltsága van, ezért ha megengedik, akkor először ő kezdeni a felszólalást másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A szabályok modernizációja a regionális állami tagá- támogatások szabályainak módosítása sajnos egy olyan időben történik, amikor a kohéziós politikát még nem véglegesítették. Ezért pedig egy sor kockázatnak tesszük ki magunkat. Mire gondolok? Például az a veszély áll fenn, hogy növeljük a bürokráciát. Sokkal nagyobb bürokratikus terheket róvunk a cégekre, akik pályáznak, de nem csak a cégekre, hanem a régiókra, az államra is, akinek kezelni kell ezeket a kérvényeket. Ezért valóban aggasztónak tartom, hogy a legutóbbi Európai Bírósági ítéletet hogyan alkalmazzák már, hiszen elképzelhető, hogy az éves jövedelmet eh, nem fogják tudni megfelelően bejelenteni. Mondom, ez egy sor kérdést vet fel a programozás tekintetében és a határidők tekintetében. És például az is aggasztó, hogyha kötelezettségeket nem lehet um, anullálni, illetve a CPR-ben az ex-ante kötelezettségek vizsgálata nagyon fontos. Még egyszer mondom, tehát az aggaszt engem, hogy nőnek az adminisztratív terhek. Köszönöm. Köszönöm, Fanny Szterói kollega. Kedves biztos úr, kedves kollégák! A biztos azt mondta, hogy későre jár. Ugyanakkor én a szavaiból azt hallottam, hogy még nincsen túl késő ahhoz, hogy javítsuk a a regionális állami támogatások szabályait. Nos, a regionális szakbizottságban Vlasek kollega egy jelentést készített elő, amelyről szavazunk is. És itt az iránymutatásokról besz- ról szeretnék beszélni. Az iránymutatások nem tartoznak az együttdöntés körébe. Másrészt mégis csak nagyon fontos, hogy jól koordináljuk a munkánkat. Fontos ez az állampolgárok, fontos a cégek, a vállalkozások számára. Magyarra mondva, a Regi Szakbizottság májusban szavaz arról a jelentésről, melyet Valasak kollega készít elő. De úgy érzem, hogy más alap kiindulási évből és más számokból indulnak ki önök a bizottság részéről, és fölöslegesen ö, nagy különbségek jönnek létre a megítélésben az egyes területek tekintetében. Második észrevételem. Vannak Európa szerte olyan cégek, amelyeknek kevesebb, mint 250 alkalmazottjuk van, de ezekre nem terjed ki az új szabály. Holott az a benyomásom, hogy ezek azok a cégek, amelyekre ki szeretnénk terjeszteni ezeket a szabályokat, hiszen ezzel gyorsíthatjuk fel az innovációt, és a nagy cégekre is szükségünk van, tehát a 250 foglalkoztatatnál többet foglalkoztató cégekről van szó, ők az innováció motorjai lehetnek, nem mondhatunk le róluk. Úgy érzem, hogy itt a tervezet még nem kellően eh, kidolgozott, de nagyon örülök, hogy nyíltan reagált Vlasak kollega felvetéseire. Köszönöm. Uh, Mindenek előtt figyelembe kell vennünk, hogy eh, a bizottság javaslat megszívelendő, tehát jöjjön el a szakbizottságunkba. De most inkább áttérek az anyanyelvemre. Én a mainstream Úgy gondolom, hogy eh, nagyon pozitív hatása lehet a javaslatnak a foglalkoztatásra és a növekedésre. Azonban a regionális állami támogatás a jelenlegi kohéziós politikán belül történő megoldása problémás. Nézzük Szlovéniást. Tehát Szlovéniában a lakosság felét érintette volna ez a régi rendszerben. Most szinte már holnapra szinte senki nem jutna állami segítséghez. Nyugat-Szlovénia a biztonságos kategóriába tartozik, átugrotta az átmeneti fejlődési kategóriát. Tehát ez a régió nagyon nagy mértékben függ az állami támogatástól. 1600 munkahely született az állami támogatásnak köszönhetően. Itt konkrét szinergia jött létre a kohéziós politika és a regionális támogatási politika között. Nyugat-Szlovénia már kapott egy biztonsági hálót a kohéziós politikán belül. Tehát felszólítom a bizottságot, hogy minden régiót egyenlő elbánásban részesítsen. Köszönöm. Geleher úr a következő felszólaló. Köszönöm. Mindenek előtt szeretném üdvözölni az alelnököt. Köszönöm, hogy eljött ide, hogy megbeszéljük ezt a nagyon fontos kérdést, hogy 2014 és 2020 között hogyan alakuljon a regionális állami támogatások helyzete és én is szeretném most saját személyes véleményemet kifejezésre juttatni. Nagyon fontos dologról van szó. Nagyon lényeges az, hogy ne csökkenjen a lakossági lefedettség aránya. Hiszen Portugália, Görögország és a saját országom szenvedett ettől. A csökkentés azt jelenti, hogy nőne a munkanélküliség, és nőne a gazdasági válság veszélye. Aggaszt az a kilátás, hogy nagy vállalatoknak megtiltanánk a tengerparti térségeken a megjelenést. Tehát Írország nyugati részét ez nagyon károsan érinteni. És itt eh, például írül beszélnek még az emberek, és itt szükséges befektetéseket eszközölni, azért mert ez egy nagyon eh, elmaradott vidék, tehát szükség van a vállalatokra. És az ő segítségük nélkül eh, sokkal nehéz, nehezebb elérni a növekedést. Tehát a nagy globális vállalatok amelyek több mint 250 eh, alkalmazottal dolgoznak, eh, segíthetnének. Itt az innováció érdekében, a munkanélküliség leküzdés érdekében nem gondolja át -e a bizottság ezt? Hiszen eh, itt leküzdhetnénk a területi egyenlőtlenségeket. De itt mindenképpen a növekedésre kell koncentrálnunk. Köszönöm szépen. Most pedig Schröter asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim. Mi a zöldek vagyunk valószínűleg az első olyan frakció, aki támogatja a bizottságot abban, hogy kizárólag a kis cégek számára biztosítsa az ilyen nagy léptékű támogatásokat, kivéve a nehéz helyzetű régiókat, hiszen minél inkább versenyképes cégeknek is adunk támogatásokat, az szubvenció shopping eh, előtt nyitjuk meg a lehetőséget a nagy cégek, ugyanis akkor már csak akkor fognak beruházni egy régióban, ahol biztosítanak számukra megfelelő állami támogatásokat, és hogyha egy másik régió pedig jobb támogatást kínál számukra, akkor nagyon gyorsan elvonulnak ebbe a régióba munka nélkülieket hagyva maguk mögött. Ilyen módon tehát a régiók támogatási versenybe keverednek, a cégek pedig eh, nettó nyereséggel vonulnak Európában helyről helyre. Gondoljanak csak a Nokia-ra. Nokia-ra. A Nokia rekord nyereségei ellenére 2007-ben bezárta egy évvel a megnyitása után a Bohumi gyárát amelyet 99-ben, 1999-ben hoztak létre hatalmas támogatásokkal, aztán Romániába vonult a Nokia, mert itt kapott nagy támogatást, három év múlva a Nokia itt is bezárta a gyárát, és Ázsiába költözött. Az EU ráadásul a több mint ezer munkanélküli számára a globalizációs alapból is kellett, hogy fizessen. Ezért az Európai Parlament az új strukturális alap keretrendeletben azt követeltem, hogy azok a nagy cégek, akik EU támogatást kapnak, legalább tíz évig maradjanak azon a helyen, ahol létrehozták a gyárat. A zöldek azt várják a bizottságtól, hogy ezt a tíz évet a jelenlegi rendeletbe is beemel, és biztos úr, remélem, hogy e tekintetben pozitív választ kapok öntől. Thank you very much, and now there is a... Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdést intéztek önhöz, Rőter asszony. Fogadja? Igen, Van Nisztelrooy úr, parancsoljon. Meg vagyok hökkenve. A javaslatot önmaga fogalmazta meg, egész egyszerűen feltételekhez kell kötni a támogatásokat, biztosítandó, hogy így néhány év múlva ne szedjék a sátorfájukat a cégek. Éppen ezért nem értem, hogy miért ellenzi a nagy cégek támogatását, hiszen a nagyok és a kisek együtt, kicsik tudnak együtt a legjobban felépni a delokáció ellen. érte ezzel, kérdezem én. Das, Michael. Jetzt geht es. Um, die großen Unternehmen... A, a, nagy, a, a nagy cégeknek nincs szükségük támogatásra. A támogatási verseny pedig arra kényszeríti őket, hogy helyről helyre vonuljanak, ezt tapasztaltuk meg például az általam ismertetett Nokia esetéből is. Ezért két dologra van szükségünk. Egyrészt biztosítani kell, hogy a nagy cégekre ne terjesszük ki az állami támogatásokat. A bizottsági javaslat erről szól, és mi zöldek támogatjuk ezt. Másodszorban a szegényebb régiók számára, ahol a nagy cégek támogatást kapnak, a tíz éves szabályozás kell, hogy érvényesüljön. Köszönöm szépen. Most uh, Omar Zsé úr. Köszönöm, biztos úr. A reform ismeretében azért nagyon sok kérdés merül fel, és nem elfogadható egy sok intézkedés, különösen az ultraperiférikus régiók számára, amelyek legalábbis háromszorosan szankcionálva vannak. Először is az általános támogatási szint csökken európai szinten, aztán szankcionálva vannak a 20 10%-ra történő bónuszcsökkentés miatt, hiszen a bizottság most már nem veszi figyelembe ezeket a gazdasági nehézségeket, konkrétan ezeknek a régióknak a távolságát, hogy olyan nem minden társaság kaphat támogatást. Úgyhogy ezért mi a trilógus keretei között megállapodásra jutottunk, úgyhogy nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk megérteni, hogy a bizottság a rendeletben miért hoz másfajta döntést. Oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy az egyes rendeletek között koherencia álljon fel. Biztos úr, Almonia biztos úr, ugyanakkor szeretném üdvözölni, hogy megjelent ma este a mai vitánkon, hiszen az ön jelenléte segítségével tisztázni tudjuk a versenypolitika bizonyos aspektusait, amelyek nem állhatnak ellentétben a kohéziós politika céljaival. Nagy örömünkre szolgál, hogyha szakbizottságunkba el fog látogatni, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen! Most a többi felszólót hallgatjuk fel, Celler úr, két perc. Köszönöm. Biztos úr, kolléganők és kollégák, a strukturális alapok mellett a regionális támogatások érik el a legtöbb sikert. Munkahelyet teremtenek, és egyenlő életkörülményeket a különböző régiókban. Itt a jelenlegi strukturális alapokról szóló rendelettel párhuzamosan beszélhettünk volna erről a témáról is. A gazdasági válság idején a fejlődés más és más. Így a támogatási eszközök nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Éppen ezért minden lehetőséget üdvözlünk, amelyek csoportos kivételeket is tartalmaznak, illetve bejelentési kötelezettségeket. Az is jó, hogy a cégeket arra kényszerítsük, hogy ott maradjanak, ahol a támogatást kapják. Schröder úr, ez benne van az anyagban. A korábbi A és a jelenlegi C támogatási területeken, főleg a térségben, amelyek eh, A területek mellett vannak, hátrányban vannak. Így eh, mindenképpen pozitív fejlődést kellene szorgalmazunk ezen a területen. Hogy eh, a C területeken csak is 50 millió árbevételi határ, vagy 250 alkalmazottas határ van, nem jó. Ez Németországban például főleg Kelet-Németországban nem működne. A kiértékelési kötelezettségek pedig növelik a bürokráciát, és főleg a KKV-k számára szinte teljesíthetetlenek. Remélem, hogy a bizottság megfelelő mértékben figyelembe veszi a parlament javaslatait, és Hálás vagyok a biztosnak, hogy eljött és eljön majd a szakbizottságunkba. Köszönöm szépen, Celler úr. Van egy kérdés önhöz. Elfogadja a kérdés Schröder asszonytól? Akkor kérdezzen. Köszönöm. Celler kolléga érdekelne, hogy a frakciója támogatja, hogy az öt év tíz évre emelkedjen, hogy párhuzamosan haladjon a strukturális alapokban fogalmazottakkal? Nem vagyok a frakció szóvivője, saját nevemben beszélek, de ha személyesen kérdez, akkor támogatom a tíz évet. Köszönöm. Egy percre Kádenbach asszony. Tisztelt elnök úr, biztos úr! A javaslat attól függ, hogy milyen területekre vonatkozik, és milyen mértékű befektetéseket eszközölhet az állam. A bizottság gondolatai azt jelentenék például Ausztriában, hogy 50%-kal csökkennének a regionális állami támogatások a jelen helyzettel összehasonlítva, és a nagyvállalatok nem kaphatnának tovább támogatást. Én alsó Ausztriából vagyok, és itt nagyon drasztikus csökkenés lenne az osztrák regionális politikában, és ezt elutasítjuk. Éppen ezért azt követeljük, hogy a hatékony regionális gazdaságpolitikát támogassák, például alsó Ausztriában, és ez csak is úgy megy, hogyha a különbségeket csökkentik. Ez nem csak alsó Ausztriára vonatkozik, hanem az összes többi tagállamra. Megfelelő lehetőséget kell biztosítani a nagyvállalatoknak is, hiszen ez a 250-es határ ne legyen oka annak, hogy ezek a nagyvállalatok ne kapjanak támogatást. Munkahelyekre van szükségünk. And now Mr. Teurer. Teurer képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Almónia biztos úr. A liberálisok számára teljesen világos, hogy a régiók versenyképességét meg kell erősíteni. Ám a regionális állami támogatást úgy kell kialakítani, hogy ne torzítsák a versenyt, ezért üdvözlendő, hogy olyan javaslatokat készítettek elő, amelyek a versenyt biztosítják. Ugyanakkor túl fekete-fehér az ön, túl kontrasztos az önök javaslata. Úgy gondolom, hogy azok a határrégiók, amelyekről például a Celler kollega beszélt, ezeket figyelembe kell venni, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a klasszikus középvállalat definíció túl szoros, hiszen vannak olyan cégek, amelyek több mint 250 alkalmazottat foglalkoztatnak, mégsem tekinthetők nagyvállalatnak, tehát kérjük, hogy több rugalmaságot teremtsenek meg a javaslatukban. Örülök ugyanakkor annak, hogy jelezte, hogy a támogatási plafont 42-ről 45 ra hajlandó megemelni a bizottság. Hogyha a javaslatot ilyen módon rugalmasabbá teszik, támogatni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Deliesz, hogy másfél percben. Biztos úr. A regionális állami támogatások kérése meghatározó, főleg a válság idején harcolni kell a munkanélküliség ellen, és újra kell indítani a gazdaságot. A bizottsági iránymutatások a régiók kategóriákat nem megfelelően kezeli. Az ultraperifériás régiókról már hallottunk, de a kohéziós politika meghatározásaihoz sem illeszkedik. Továbbá a kap keretei között a nagyvállalkozások a válság kellős közepén delokalizálják a társaságaikat. Egyértelmű a célunk, a KKV-kat kell támogatnunk, amelyek innovatívak és támogatják a helyi gazdaság fellendülését. Meg kell, hogy védjük a delokalizációs elleni intézkedések, meg kell akadályozni a szociális dömpinget. Nem kell megadni a lehetőséget arra, hogy a társaságok delokalizálják a társaságokat a támogatási feltételek függvényében. A vállalkozásainknak jelenleg a vállalkozások következmény nélkül tudnak delokalizálni, újra kérhetnek támogatást, például globalizációs alapból, amikor bezárnak bizonyos üzemeket. Ezért egyértelműen kimondom, Európának a polgárokat kell szolgálnia, ön is ezt mondja. Európának van küldetése, szociális, gazdasági, territoriális kohézió a küldetésünk. Globálisan kell gondolkodnunk, és helyi szinten kell, hogy föllépjünk. Ez a célunk ebben a teremben. Köszönöm szépen azt is, hogy betartotta a felszólási időt, és most uh, Sánchez Schmidt asszony kap kettő percet. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, uh, a bizottság logikája az állami támogatások tekintetében egyszerű. Uh, jó kell, hogy felhasználható lehessen ez a támogatás, célzottan kell alkalmazni különböző a megközelítésünk persze, mi liberálisabbak lennénk, hiszen a jelenlegi tényleges vállalkozói és regionális igényeknek nem felel meg a javaslat. Sok tagállamban a válság, a társasági, társaságot, különösen a KKV-kat sújtotta. Kompenzálni kell ezeket a problémákat. A támogatásokat nem a gazdag régiók kell, hogy kapják, hanem a hátrányosak. Gondoljunk az ultraperiferiás, a határon túli, vagy hegyi, vagy vidéki területekre megfelelő rugalmasságot is kell biztosítani, azért, hogy valóban tudjuk támogatni a helyi fejlődésüket. A regionális szakpolitika és a kohéziós politika nem mondhat egynek másnak ellent. A gazdasági átalakulást élő régiók esetében is biztosítani kell, a támogatási lehetőséget. Az átalakulás alatt lévő régiók esetében nem szabad megengedni, hogy hátrányt szenvedjenek ezek a régiók. A 250 alkalmazottnál többen rendelkező vállalkozások esetében a az a véleményünk, hogy a közepes méretű vállalkozások nem kaphatnak támogatást. A tevékenység áthelyezését most nem lehetséges. A támogatást nem támogathatja az Európán belüli delokalizációt. Állami támogatást használnak föl bizonyos társaságok, ilyen gondolatokkal, ilyen célokkal. A delokalizáció ellen mindenképpen föl kell lépni. A nehézségekkel küzdő társaságokat kell támogatni, ösztönözni kell a régiók fejlődését. A gazdasági növekedés újraindításának mindezek a feltételei. Köszönöm szépen, Miranda asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök úr, Almunia biztos úr. Meg szeretném köszönni, hogy itt van a plenáris ülésteremben, és elmagyarázza nekünk ezt az új jogszabályt. És hogy nyitva áll a <clears throat> vita előtt, és hajlandóak meggondolni, hogy hogyan lehet a kohéziós politikát módosítani. Most a gazdasági, pénzügyi válság idején nagyon fontos szerepet játszik a kohéziós politika. Márpedig az én frakciómat igen aggasztják, a, aggasztja az, hogy az olyan cégekre nem terjed ki a támogatás, amelyik esetleg a 50 millió euró forgalomnál többet bonyolítanak le. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a legtöbb középvállalat kevesebb, mint 50 embert foglalkoztat, és az egyenlő bánásmód elvének biztosítása érdekében nagyon óvatosnak kell lennünk. Éppen ezért gondoljunk csak például Galícia példájára. Itt nagy probléma az, hogy a cégek elvonulnak. Lehet, hogy valaki gazdagnak számít, de szocioökonomiai helyzet miért mégis szegény. Nagyon magas például a munkanélküliség. Éppen ezért biztosítani kell, hogy a statisztikai hatásokat is megfelelően kiküszöböljük, és a szegény régiók valóban szegények legyenek, és ne csak annak számítsanak. Olbricht úr, elnök úr, köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a legfontosabb kihívás, mely előttünk áll, az európai szakpolitikák összeegyeztethetőségében, komplementaritásában jel, rejlik. Ezért a kohéziós intézkedések eh, között is meg kell teremteni az komplementaritást. Akkor, amikor az Európai Parlament a kohéziós politikára vonatkozó rendeletekről tárgyal, akkor nem is az a fontos számunkra, hogy mely főigazgatósággal tárgyalunk, hanem az a tény fontos számunkra, hogy az Európai Bizottsággal tárgyalunk. Márpedig, ha az Európai Bizottsággal tárgyalunk, akkor ez azt jelenti, hogy létezik a belső kohézió, már a bizottság részéről, és a regionális és a kohéziós politikát mind a főigazgatók, mind a biztosok közös megközelítésben látják. Nehéz vitákat folytattunk a tanácssal is, a regionális állami támogatásokról vitázunk most, azonban a tanácssal való nehéz viták után megállapodásra jutottunk, hogy a nagy és kis cégek együttműködését támogatni szeretnénk, és a támogatási megközelítésben konzisztensek leszünk. Nem jó, hogy valamilyen támogatást az egyik cégtípusnak megengedünk, a másiknak nem, hisz így diskrepanciák, különbségek jönnek létre. Éppen ezért ez kitűnő lehetőség van a biztosnak, hogy ezt erről beszéljen a szakbizottságunkban is. Köszönöm. Mulțumesc, úr, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr. Úgy gondolom, hogy itt az új iránymutatók a regionális támogatások tekintetében egyszerűsítik a szabályokat. Azonban szeretném aláhúzni, hogy ezek az új iránymutatók olyan gazdasági kontextusra vonatkoznak, amelyek eltérnek a korábbi szabályozott időszaktól. Az egyes illetve a 107-es cikkben szereplő térségeket közösségi módon kell értelmezni. Figyelembe vesznek bizonyos cégeket, amelynek több mint 250 alkalmazottja van. Tehát ezek kimaradnának. Ez azt jelenti, hogy itt a KKV-k kerülnének előtérbe. Azonban mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a nagyvállalatok is ott maradjanak egy adott régióban, akkor is, hogyha európai támogatást kapnak. Különbséget kell tenni a régiók között, tehát eh, a vidéki és térség, hegyvidéki, vagy pedig magas munkanélküliség rendelkező. Most a következő felszóló másfél percet Teisei úr. Nagyon szépen köszönöm. Önök úr, biztos úr, itt eh, az új állami támogatások szóló iránymutatások esetében az a véleményem, hogyha ez megszavazásra kerül, akkor nehézségek lesznek, főleg Madeira szigetén. Hiszen itt pénzügyi tevékenységek vannak, biztosítási tevékenység, és itt a javaslat túlmutat azon, ami korábban volt. Itt sokkal szigorúbb szabályok vannak. Ennek az eredménye pedig az, hogy a periférien lévő térségek problémásak lesznek, illetve problémákkal fognak rendelkezni. Ezt nem szabad félreismerni. A regionális támogatásokra vonatkozó útmutatásoknak főleg a perifériát kell figyelembe venni. Azokat a térségeket, amelyek messze vannak a központtól. És itt nem látjuk annak a nyomát, hogy ilyen periférikus térségek állami segítséghez, állami támogatáshoz juthatnának. Foglalkozni kell ezekkel a régiókkal, és hogyha plusz költségek merülnek fel, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehetne ezeket a támogatásokat mégis megfelelő módon eljutatni a megfelelő területekre. Madeirán negatív következményei lehetnek ezeknek az új szabályoknak, ami azt jelenti, hogy bizonytalanság lesz, hiányozni fog a stabilitás, és ezt nem szeretnénk. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Manfred Weber. Egy témát kiragadnék itt, néhány kolléga már aláhúzta, hogy a határtérségek eh, milyen jelentőséggel bírnak. Vannak olyan eh, határtérségek, ahol az egyik oldalt támogatják, a másikat nem. Ez főleg akkor eh, érvényesül, amikor a volt vasfüggönyhöz érkezünk Európában. Itt 25-30 százalékos támogatási különbségek is vannak néhány kilométeren belül, és egy régió sem bírja ezt ki. Ezek a régiók ki fognak vérezni. Éppen ezért kérem a bizottságot, hogy gondolkozzon-e még egyszer ezen a problémán, hiszen garantálnunk kell, hogy ne legyen nagyobb a különbség a határ két oldalán 15%-nál. Legyen egy különleges támogatási plafon is. Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy ezek a régiók viselik Európát. Az Egyesült Európa nem Münchenben, Berlinben dől el, hanem a határokon. Hiszen itt az emberek minden nap átélik azt, hogy mi Európa. És nagyon nagyok a különbségek adózásban, és így tovább. Tehát nem lehet ezekre a régiókra még nagyobb terheket róni. Kérem a biztost, hogy vegyes figyelembe. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Weber úr kékártyás kérdést szeretnének föltenni önnek, vagy nem? Nem, nincs kérdés. Nem jól értettem ezt a kérést. Akkor most áttérünk a kezdiájra. Banki úrral, banki úrral kezdjük. Dziękuję, panie prezidence. Magyarország számára is kiemelkedő jelentőségű lesz a 2014-2020-as időszak kohéziós támogatási politikája, illetve a támogatások mértéke

Thank you very much. Köszönöm szépen. Luhan úr a következő. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. A regionális támogatás szerepe egyértelmű, hiszen a szegényebb régiókba kívánunk vonzani befektetőket. Ugyanakkor az intézkedések túlzott elvárásokat és szab, határoznak meg, illetve a támogatás felhasználásához a kritériumok túlzottak. A befektetők közti verseny valójában EU-n belüli és EU-n kívüli harmadik országbeli vállalkozások közti versenyre korlátozik. A jelenlegi helyzet hátrányt okoz a saját vállalkozásaink számára. A válság kontextusában ezért új európai stratégiára van szükségünk, olyan stratégiára, amely figyelembe veszi a nemzetközi versenyt is, és korlátozza a támogathatósági kritériumokat, csökkenti a cégek, cég mértékét, amely támogatást kaphat, és a kohéziós és ipari szakpolitikákkal is egyez, össze van egyeztetve. Köszönöm. Köszönöm. A regionális állami támogatás figyelembe kell, hogy vegye az egységes piac növekedési potenciálját, amikor korlátozottak a források. Romániát konkrétan érinti az új bizottsági javaslat, hiszen a legtöbb régiója az A kategóriába fog esni. Ezért a vállalkozások állami támogatáshoz fognak folyamodni. Több román vállalkozás az acél és a kőolajipari szektorokban jelentős problémával, anyagi, gazdasági problémával küzdik. Úgy gondolom, hogy a következő pénzügyi időszakban

olyan régiókat létrehozni amelyek természetes módon a történelem folyamán szervesen jöttek létre. románia esetében azonosthatók ezek a régiók. köszönöm. Uh, next... Köszönöm szépen, Matula képviselő következő. Mulțumesc. Pe fondul crizei actuale. Köszönöm szépen. A jelenlegi gazdasági válság esetében, kontextusában 2014-2020-as állami regionális támogatási iránymutatások fontos szerepet játszhatnak, de megfelelő feltételeket kell, hogy szabjanak az új iránymutatások, a támogatások felhasználása tekintetében egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és csökkenteni kell a potenciális gazdasági problémák kockázatát korlátozni kell megfelelő módon azoknak a régióknak a körét, és tényleg csak a gazdasági problémákat küzdködő régiókat kell támogatni. A delokalizációs kockázatra szeretném felhívni a figyelmet, Európán belüli és Európán kívüli delokalizációról van szó. Hasonló módon a nagy társaságok esetében korlátozni kell a támogatási lehetőséget koherenciát kell felállítani a regionális és állami támogatás és a kohéziós politika között 2014-2020-as időszakban. Innovációra, kutatásra is oda kell, hogy figyeljünk. Mindezt olyan időszakban kell, hogy megtegyük, amikor a hazám kormánya éppen csökkenti a forrásokat az innovációs kutatás esetében. Lezárjuk a vitát. Kámbák asszony aki már szót kapott a vita során, újra szót kér a KSDI keretében is, tessék. Elnök úr, biztos úr, egy perc túl kevés. De Celler Holiga már utalt arra, hogy az összes különbség 15% legyen, földrajzilag és gazdaságilag is. Almunia úr szerintem ezt a mondatot vigye magával. Köszönöm szépen, és most eljött az idő, hogy lezárjuk a vitát, és most szeretném megkérni Almúnia biztos, hogy zárja le. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm a képviselőknek, hogy hozzájárultak ehhez az eszmecseréhez. Nagyon sok javaslatot, elképzelést jegyeztem fel, nem mindegyiket tudom valószínűleg megválaszolni, de nagyon gyorsan szeretnék néhányra kitérni. Egyszerűsítés. Az egyszerűsítés, az iránymutatók egyszerűsítés jelenleg stratégia. És egyszerűbbek lesznek az iránymutatók. Csökkentjük a bürokráciát, és lesz egy csoportos kivétel, de esetről esetre vizsgáljuk meg a helyzetet, néha szigorúbbak leszünk, néha kevésbé szigorúak. Megnézzük a hatásokat, megnézzük az arányosságot, és megnézzük, hogy eh, hogyan tudjuk megoldani a problémáinkat. És úgy gondolom, hogy mindjárt egyetértetünk ezzel. Természetesen boldog leszek, a szakbizottsággal tárgyalni, hogy részleteiben is megvitathassuk ezeket a kérdéseket. Kleva asszony a szlovén problémára utalt. Már tárgyaltam a szlovén hatóságokkal, ne aggódjon, nem lesz baj. A nagy cége kérdése. Ez az egyik leglényegesebb téma, amelyről vita folyik. Nem változtattuk meg az eredeti tervezetben a nagy cégekkel való bánásmódot az úgynevezett A térségekben, a 25% alatti térségekben, ahol itt a EU átlag GDP-nek csak a 25 ában rendelkezik a lakosság. A C régiókban, ahol 70%-os a GDP, úgy kapnak segítséget, hogy ágazati iránymutatók alapján dolgoznak, például az energia, a környezetélem területén, a szélesávú internetben, kockázati tők iránymutatás segítségével, és így tovább. És lehet, hogy egy cég egy ilyen hátrányos helyzetben többet tud tenni, mint Brüsszelben, Londonban vagy Luxemburgban. Állandóan megjegyzéseket kapok, és ezt vártam is, hogy gondolkozunk el azon a lehetőségen, hogy megnyitjuk az ajtót néhány nagy befektetőnek, nagy cégnek, C régiókban. amelyek nem férnek bele az ágazati iránymutatókba. Amennyiben világos körülmények között történet a befektetés az adott régióban. Különféle opciókon gondolkozunk. Az egyik ilyen opció például a zöldmezős befektetés, ezeken a, ezeken a lehetőségeken mind-mind gondolkozunk. Nagyon fontosak. egyetértek ményájukkal a KKV-k tekintetében, hiszen ennek a támogatásnak a KKV-k legyenek a céltáblája. Hiszen ez ők képezik Európa motorját. És főleg, amikor új kezdeményezésekről van szó. Általában egy kezdeményezés kicsi, beindul, és nagyobb lesz. Ez marad az álláspontom. Nem zárom ki, hogy átgondoljuk a szigorú fel, átgondoljuk a nagyvállalatokat, de nagyon szigorú feltételekkel. De még egyszer megismétlem, hogy szerintem mi keretet hozunk létre, modernizáljuk azt, hiszen a KKV-kat szeretnénk támogatni, és a kis és közép befektetőket. És nem azt szeretnénk, hogy egy nagy vállalat vándoroljon az Európai Unión belül. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Meg fogjuk gondolni azt, hogy 5-ről 10 évre emeljük egy nagyvállalat vállalat kötését. Tehát Egyetértünk az elképzeléssel, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy tíz évig maradjon egy vállalat egy térségben, különben visszafizeti a támogatást. Szóba kerültek a legtávolabbi térségek, a perifériák. Az új szövegben én nem látok változást ezen régiók tekintetében. Tehát a új iránymutatások nem különböztetik meg ezeket a térségeket. Én jobb lehetőséget látok, rosszabbat nem. A határ menti térségek, régiók, ez az utolsó megjegyzésem, a határmenti régiók például az iparosodott tagállamokban és régiókban elképzelhető, hogy olyan térséggel határosak, ahol nincsen ipar. Tehát itt ez a maximális 15%-os különbség benne van a javaslatunkban. Benne van a javaslatunkban. Higgye el! Ismerem a saját javaslatomat. Tehát, hogyha növelni akarják a különbséget, azt mondom, hogy nem. De a 15%-os különbség benne van a javaslatunkban. néhány határmenti térségben igazi szakadék létezik. Ezt szeretnénk csökkenteni. De ez azt jelenti, hogy a tagállam hatóságai ezt a határmenti térséget felveszik a nemzeti térképre. Megtehetik, lehetőségük van rá, de én hiszek a szubszidiaritásban. Én hiszek a szubszidiaritásban. Nem hinném, hogy egy főigazgatóság vagy egy brüsszeli biztos mindent tudjon. Hogy mi van a régiókban, az alrégiókban. Ez a német, az osztrák, vagy az összes többi hatóság feladata a jelenlegi iránymutatókban megvan ez a lehetőség. Kilenc tagállam élt ezzel, hogy nemzeti térképre rávezetett határmenti régiókat is. Tehát Németországban, Ausztriában a tartományokkal egyetértésben. A maximális különbség 15 százalék lesz. Lehet, hogy néhány esetben még ennél is alacsonyabb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. És lengyelül folytatom. Az ülést holnap folytatjuk. Holnap szerdai napon, április 17-én reggel 9 órától, illetve délután 3 órától.